jogi aktussal szembeni kifogás mellőzésére irányuló ajánlás tekintetében a bizottsági elnökök értekezlete nem emelt kifogást. ha twenty four órán belül sem egy képviselőcsoport sem legalább forty képviselő nem emel kifogást az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni ellenkező esetben az ajánlásról szavazást kell tartani az ajánlás képviselőtársaim a plenáris ülés honlapján elérhető önök számára. most pedig rátérünk a következő napirendi pontra ami nem más mint a bizottság nyilatkozata az adózás nyilvánosság általi átláthatóságáról elfogadott határozat témában.